So, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, ich würde jetzt doch ganz gerne mit Blick auf die umfängliche Tagesordnung mit unserer heutigen akkor szeretnénk elkezdeni a legutolsó ülésünket ebben az évben, és szeretném a napi rendünkön felhívni a figyelmüket néhány dologra. Először is, hogy a 29-es pontot, ami Karim úr jelentése, elnapoljuk, és a 25-ös pont alatt, pedig az egyebek alatt három pontot fogunk felvenni. Az egyik a jelenlegi audita kapcsolatos tárgyalás, ezt ma délután fogjuk megbeszélni. Másrészt a staff regulation-nel kapcsolatban eszmecserét fogunk folytatni. A fizetések hozzáigazításáról a koordinátorok fognak tanácskozni, és gyakorlatilag később itt mi a bizottságban is fogunk erről beszélni, és a legal bizről fogunk beszélni, és ez pedig egy jogi alappal fog foglalkozni ez a pont, ezt kedden fogjuk majd végrehajtani. És gyakorlatilag Hadd kérdezzem meg, hogy a napirendel kapcsolatban van-e valakinek megjegyzése, hogyha nem, akkor ezt ebben a formában az itt elmondott változtatásokkal elfogadjuk. És akkor most jön az elnök közleményei, de ez alatt nincsen semmilyen közlemény, úgyhogy gyakorlatilag mindjárt hadd nézek bele a papírjaimba. És akkor az Approval of the Minutes következik, és ezzel kapcsolatban november 25-től 26-áig terjedő pontokkal foglalkozunk, és hogyha az ülésünk végéig nem fog valaki ez ellen ellenmondással élni, akkor elfogadottnak tekinthetőek. A négyes a hozzáadott érték hatás, és gyakorlatilag a itt Rapkai kolléga dokumentumáról van szó, és parancsoljon, Bernard. Um, Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta a szót. Ahogy tudják, én a hatástanulmányt, tehát az Európai hat, hozadott Értékkel kapcsolatos hatástanulmányi egységet képviselem. Ezt a jogi bizottság inspirálta, és különböző jelentések is készültek ez ügyben. Az iroda, a büro a döntés, ami ezt létrehozta, az volt, hogy ismerjük fel, és számszerűsítsük, és igazoljuk, az, hogy helyén való lenne itt egy európai parlamenti kezdeményezés. Éppen ezért a, elsősorban a számszerűsítési kérdésekkel foglalkoztunk, és egy jogalkotási jelentéssel is, hogy mit jelentene ez, illetve mit lehet tenni, és erről készítettünk jelentést. Ez a jelentés annak a munkának a kontextusában született meg, amit a nemzetközi magánjog területén végeztünk az elmúlt hónapokban. Az Önök Bizottsága úgy gondolta, hogy ezzel foglalkozni kell, és kérte, megkért minket, hogy vizsgáljuk meg, hogy mit jelent az, hogy nincsen Európa európai magánjogi kódex, ez mibe kerül. És Rapkai úrnak az anyaga foglalkozik ezzel. Ezzel együtt van annak egy másik költségelem is. Megvizsgáltuk, úgy, ahogy a megbízásunk szólt, a nyolcas módosítója részletezi a rapká jelentésnek a mi feladatkörünket vagy hatáskörünket, és szeretném, hogyha, tehát végül is arra következtetésre jutottunk, hogy legalábbis egy nagyon konzervatív becslés szerint is 350 millió lenne megtakarítható, hogyha meg lenne ez a jogszabály. Ez az állampolgároknak a pénze, lehet, hogy kis összeg, összehasonlítva az egyéb nagy költségekkel, de ezt az összeget mégiscsak az állampolgárok fizetik meg. Tehát szeretném megkérni, hogy most a, annak adjuk meg a szót a kolléganőnek, aki ezzel a kérdéssel foglalkozott. Yes, um, good afternoon. My... Jó napot kívánok! Emily Barbernének hívnak, és egy konzulens vagyok az EGFK-nél, és ahogy eh, Danel úr elmondta, eh, vizsgálatot folytattunk az elmúlt hat hétben, azzal, hogy mit jelentene a közdokumentumoknak az elfogadásával kapcsolatos egyszerűsítés. Körülbelül minden dokumentum van, amik felsorolásra kerültek Rapkai úrnak a jelentésében, és ezekkel a dokumentumokkal kapcsolatosak lennének ezek az egyszerűsítések. Az a módszertan, amivel foglalkoztunk, ez egy három lépcsős módszer. Először is adatokat gyűjtöttünk össze a jelenleg meglévő dokumentumokról, illetve azok elfogadásával, és utána megpróbáltuk azt megvizsgálni, hogy milyen problémák jelentkeznek, és milyen esetekben és hogyan jelentkeznek ezek a problémáknak a többsége. Az első dolog az volt, hogy csoportosítottuk a dokumentumokat, amiket meg kellett vizsgálnunk, és így hét kategóriában vizsgáltuk meg a dokumentumokat, és 20 dokumentumot neve, tudtunk megnevezni, ezek egyénekhez kapcsolódnak, családokhoz, vagyonhoz, adózáshoz, foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, szociális juttatások, illetve vállalatok és vállalkozásokhoz. Ezek után a különböző érintetteket is azonosítottuk, hogy kik azok, akiket érintenek ezek a különbségek az egyes tagállamokban és megpróbáltuk azt is ezáltal felmérni, hogy mekkora horderejű ez a probléma. E, minden egyes dokumentumot feltérképeztük, hogy milyen típusú dokumentumok kapcsolódtak még ezekhez. Például mondjuk megnézzük az ö, szülői kapcsolatot bizonyító dokumentumokat, akkor ugye ott szülési anyakönyvi kívánat, adó, ö, örökbefogadási dokumentumok, tehát ezeket a különböző dokumentumokat és azok egymáshoz kapcsolódását vizsgáltuk. A rövid idő miatt megpróbáltuk csökkenteni a nyilvános vagy közdokumentumoknak a számát. Tehát a 20 dokumentum, amit vizsgáltunk, azok mind azonos típusúak és azonos problémák vannak. Vagy és vannak olyanok, hogy a hitelesített fordítás jelent problémát, eh, vagy magának a dokumentumnak a hitelesítése, ami különböző módon történhet tagállamonként, illetve ezeknek a jogi elismerhetősége. Az elfogadási problémák azok hasonlóak, a problémáknak a mértéke viszont nagyon különböző dokumentumonként. Éppen ezért ez attól is függ, hogy hány ö, olyan állampolgár van, akit a konkrét ügy érint. Ezért megvizsgáltuk, hogy mely dokumentumokkal kellene foglalkozni, és hogy milyen ö, csoportba tartoznak. Az, hogy ö, hipotetikus ügyeket vizsgáltunk, ez volt a második feladatunk, hogy megnézzük, hogy milyen költségekkel járnak ezek a ö, problémák különböző költségeket vettünk figyelembe, először is a vállalkozásoknak a működtetésével, létrehozásával kapcsolatos problémákat, különösen a kis és közepes vállalatokat a határon átnyúló esetekben, a jogi költségét ezen dokumentumok elfogadásnak, és megnéztük az érzelmi és szociális költségeket, illetve hogy milyen elrettentő erővel rendelkezik az elfogadással kapcsolatos nehézségek. Tehát ebből mind az jött ki, hogy kiszámítottunk egy ilyen standard költségmodellt, és ebből vontunk le észszerű következtetéseket. A feladat keretében megvizsgáltuk azt, a bizottságnak a hatástanulmányát is, amit 2013 tavaszán hoztak nyilvánosságra, és megvizsgáltuk a különböző feltételezéseket, Ezeknek egy része, például a fordítási költségek nagyon nagy mértékben szerepelnek a jelentésben néhány hipotetikus példát vessek fel, ami felvetődhet egyes dokumentumokkal kapcsolatban. Például, hogyha megnézzük a, az erkölcsi bizonyítványjal kapcsolatos a dokumentumokat, ugye, hogy mondjuk Francesco kér egy, szeretne Belgiumban, minisztériumban dolgozni, akkor kérik, hogy erkölcsi bizonyítványt adjon hogyha korábban ezt kérte volna, és Rómában már tíz éve dolgozott, Hágában pedig három évet, akkor lehet, hogy kérik mind a két országból az erkölcsi bizonyítványt, ami neki mindenképpen fordítatási, hitelesítési költségeket jelent. Továbbá, hogy például az iskolai végzettségekkel, felsőfokú végzettségeknél hasonló, mondjuk egy ír azt mondja, hogy Belgiumban végzett egy master fokozatot, akkor ezt neki le kell fordítatnia, hitelesítetnie kell az ír egyetemen. Ez körülbelül 50 eurós költség, és de ez elmehet egészen 150 euróig, ahogyha, euróig, hogyha a fordítást és a hitelesítési költségeket vesszük. A nem európai esetekre is kiválasztottunk néhány dokumentumot, ami nagyon fontos lehet az állampolgárok és a vállalkozások számára. Megnéztük például a személyigazolványokat, a születési agyakönyvi kivadatokat, az útlevelet, az erkölcsi bizonyítványokat, a házasságleveleket, adó ö, a természetes személyeknek, a ö, felsőfokú végzettség igazolást és a vállalatok képviseleti jogával kapcsolatos dokumentumokat. Különböző megközelítéseket alkalmaztunk a bizottság által folytatott eljárásnak megfelelően. Kiszámítottuk, hogy az egyes eljárások körülbelül mennyibe kerülnek, illetve a dokumentumoknak a fordítatása, hiteles fordítás és a hitelesítések. Ez általában az éves szinten, hogy hány ilyen dokumentum vagy eljárás van, ezeket vettük figyelembe a számításnál. tehát hipotetikus esetekkel dolgoztunk, és ezek alapján számoltuk ki az egysége költséget a különböző dokumentum típusokra. Majd megvizsgáltuk az egyes dokumentumokat, és mint már mondtam, azt feltételeztük, ugyanazokat a feltételezéseket, amit a bizottság is végzett, a fordítatás és a hitelesítési költségek vonatkozásában. Egyes tagállamokban sosem merül fel fordítási költség, mert mondjuk a két állam ugyan, van ugyanaz a hivatalos nyelv, mondjuk Írország és Anglia között. Vagy vannak olyan esetek, amikor nem szükséges, mert két bizonyos tagállamok között vannak kétoldalú megállapodások. Aztán kiszámítottuk a közvetlen költséget, ez 358 millió euró összességében. Ez ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy Tehát ezeket a dokumentumokat nem tudtuk az adott határidőn belül mind megvizsgálni. Nem, sok, nem számoltuk ki azt, hogy milyen érzelmi költségeken jelentkeznek még, illetve mennyire elrettentőek a költségek az állampolgárok számára és főként a kis és közepes vállalatok azok, amelyek legkevésbé tudják emiatt kihasználni a szabad mozgás jogát. Úgy éreztük, hogy ezeknek a dinamikus költségek szorosan kapcsolódnak egyéb aspektusokhoz is, mint például az árszint, a távolság és a kulturális mienségek. Tehát a ö, jogszabályoknak a ö, szerepe nagyon világos, és az is, látjuk, hogy milyen ö, költségek vannak, és lehetne ezeket a költségeket csökkenteni, és ez nagyon sok időt is segítene megtakarítani, mert maguk, a, ha figyelme veszük a különböző eljárásokat, és a diszkrimináció is csökkenne az állampolgárok tekintetében, amikor a szabad mozgás jogával élnek. Én természetesen készen állok válaszolni a különböző kérdéseikre, és köszönöm a figyelmüket. Vielen herzlichen Dank. Gibt es Wortmeldung? Köszönöm szépen van-e valaki hozzászólásra a jelentéstevőjé? Parancsoljon! Hát először is én rövid leszek. Először is nagyon köszönöm azt, hogy vette a fáradtságot. Hát a feladata persze, ez világos, hogy vette a fáradtságot, de ezért megköszönöm, mert hiszen szűk idő állt rendelkezésére, és azt hiszem, hogy nem riasztotta el ezt önt attól, hogy végrehajtsa ezt a feladatot, és ezzel gyakorlatilag igazolja is azt, amit a jelentés tervezetemben is megadtam, hogy a bizottság és a bizottság motivációját ez igazolja. De nagyon jónak tartom azt is, hogy még e mellett is más megközelítést is, szemszögöt és figyelembe vett, és gyakorlatilag minőségileg ugyanahoz az eredményhez jutott ezeken a más szemszögökből is. Tehát gyakorlatilag jó nyomon vagyunk, ez biztos. Egy kicsit kár, de ez nem akar szemrehányás lenni. Kicsit talán azon múlik, hogy az idő rövid volt, hogy csak most kaptuk meg ezt a jelentést, vagy beszámolót, és holnap már szavaznunk kell. Tehát sokat már nem tudunk rajta változtatni, de azért hadd mondjam el azt, amit szintén sajnálok, hogy azok itt a bizottságunkból, akik ezt a témát finoman, kesztyűs kézzel akarták kezelni, azok most nem voltak jelen a prezentációnál. Hát ennek lehet, hogy lett volna rájuk benyomása, de hát most már mit tehetünk, ez így van. Most már holnapig úgyse tudtunk volna sokat változtatni, tehát gyakorlatilag én azt mondom, hogy még azért terve vehetjük azt, hogy mégis majd a plénum előtti szavazásig azért, ha még lehetséges valami, azért még utólagosan próbáljuk meg módosítani. Ami pedig szintén fontos lenne, hogy gyorsan kerüljön az anyag a tanácshoz is át, mert hiszen a fékek ugye ott vannak, és ezért nem lenne egészen rossz, hogyha ők is ezért egy kicsit megkapnák ezt, egy kicsit foglalkoztatnának ezzel a dologgal. Hát, hogy sokat segíte, azt nem tudom, ahhoz, hogy a törvényhozási periódus előtt még gyakorlatilag előre tudjanak ebbe a dologba lépni, de hát azért nem ártana szerintem, hogyha legalább lehetőségük lenne arra, hogy foglalkozzanak a témával, mert hiszen fontos lenne az, amit főként, amit a végén mondott zárásként, hogy egyrészt lehet anyagi szempontból is megbecsülni ennek a hatását, és hogy ez 350 vagy 387 vagy hány millió euró, ez lényegtelen az lényeg, hogy nagyságrendileg eléggé jelentős, hanem inkább az, hogy gyakorlatilag itt bizonyos fajta költségekről van szó, amiket nem lehet euróban vagy pénzben kifejezni, hanem gyakorlatilag jóval inkább azon múlik, hogy ez egyszerűen elriaszt valakit valamitől, és ez gyakorlatilag pozitívan kifejezve, ez egy egyszerűsítést jelent azoknak az embereknek, akik az érintettek. Egész egyszerűen egyszerűbb lesz az életük, hogyha valamit tenniük kell, és gyakorlatilag ez a tulajdonképpeni többlet érték, ami ehhez az egészhez hozzájön, hogy most 300 millió lett volna, az is egészen jó, de azért azt hiszem, hiszem, hogy azért ez egy fontos dolog, hogy utaljunk arra is, hogy tehát gyakorlatilag pénzügyi szempontból is tehermentesítést okoz, nem, te, nem pótlagos terhet jelent, és gyakorlatilag egy pótlagos motiváció még az is, hogy egyszerűsíti a dolgokat. És a prezentáció után gondolom, hogy még vége lehet majd ezt a dolgot lapozni, és lehet látni, hogy ez egy sikertörténet is lehet, hogyha ez megvalósul, hiszen hogyha ebből még akár néhány szempont, akár még adódik is, akkor legyünk szabadok, és tényleg a plenárison való szavazás előtt még próbáljunk meg valamit akkor módosítani, ha ez kiderülne. Holnapig már nyilván nem tudunk sokat tenni. Köszönöm szépen, mások nem kívánnak hozzászólni, mondja az elnök, akkor nagyon köszönöm mindkét hozzászólónknak, és áttérünk a következő pontunkhoz. Ez egy olyan pont, amiben én vagyok a jelentéstevő, ez az a bizonyos feltételes hozzáférésen alapuló, vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló Európai Egyezmény. A jogi szolgálatot szeretnénk meghallgatni, hogy milyen jogi következmények erednek ebből, és utána majd tudunk tanácskozni a dologban. Tehát a jogi szolgálati a szó Köszönöm szépen, elnök úr. Először talán egész röviden emlékeztetnék arra a jogi keretre, amelyben tulajdonképpen ez az egész található, és a bíróság állásfoglalása, amivel 1998-ban született meg egy irányelv, ami a kiinduló pontja ennek a ez elsősorban a feltételes hozzáférésű szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel foglalkozott, és többek között, hogy hogyan lehet a kalózkodás ellen fellépni, azaz az engedély nélküli használat, ami az audiovizuális és egyéb információs szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyek egyébként fizetés ellenébe történnek. Az Európa Tanácson belül tárgyaltak egy egyezményt, amelynek a nagy nagyjából ugyanaz volt a célja, mint az irányelvnek, és aminek az volt a lényege, hogy a különböző védelmi lehetőségeket kiterjesztik az összes európai államra, amelyek aláírják ezt az egyezményt. A bizottság javaslatot tett arra, hogy a tanács hozzon döntést az egyezmény aláírásáról, és azt is javasolta egyben, hogy a tanács hozzon egy határozatot azek az egyezmények a megkötésével kapcsolatban. Ezért 2010. decemberében két javaslatot terjesztett a tanács elé. Ennek a két javaslatnak a 218-as szerződéses cikk volt a TFU alapján, és a másik pedig a 2207-es pont 4-es bekezdése az EU-MS-ből. Tehát ez a két döntés, illetve erre a két szerződéses cikkre épült. A tanács természetesen hozhat döntést arról, hogy egyedül is, hogy az egyezmény aláírása kerüljön-e, ugyanakkor az egyezmény megkötésével kapcsolatos döntéshez a 218-as cikk értelmében meg kell szereznie a parlament előzetes hozzájárulását is és ezen eljárás kapcsán, tehát az egyezmény megkötésével kapcsolatban került megkeresésre az önök szakbizottsága a parlamenti szavazást megelőzően. A tanács ugyanakkor módosította azokat a javaslatokat, amiket a bizottság terjesztett elő, azzal, hogy egy harmadik jogalapot is belevett, amely a az EOMS 114-es cikkére támaszkodik, azaz a belső piacra ról szóló cikkre. És ez módosítás következtében a bizottság úgy döntött, hogy a bíróság elé viszi az ügyet, és kéri az a tanács döntésének a semmis, megsemmisítését, és a parlament pedig csatlakozott ehhez, és támogatta a bizottságnak a keresetét. A bizottságnak az volt az álláspontja, hogy az aláírással kapcsolatos tanácsi döntés jogszerűtlen két ok miatt először is, mert hozzáadtette a 114-es cikket jogalapként, ami viszont téves jogalap megállapítás, mert a ez csak a kereskedelmi politikával foglalkozik, tehát nem lehet jogalap, és csak a 207-es, a 218-as cikkek le képezhetnek jogalapot. Továbbá a bizottságnak az volt az álláspontja, hogy a tanács megsértette a, az unió kizárólagos jogkörét is a kereskedelmi kérdésekben, mert hogy ez az egy, tehát emli, egyezmény, ez a tagállamok és az unió közös kompetenciáját igénylik. Ez végül is 2013. december, októberében úgy döntöttek, hogy a 114-es cikke a az EOMS cikk, amelyre a tanács támaszkodott, nem választható jogalapnak, tehát nem érvényes jogalap, és a bíróság ugyanazon az állásponton volt, mint a bizottság és a parlament, mert ez elsősorban a közös kereskedelmi politikára támaszkodik, és csak kivételesen a belső piac politikára. Tehát az egyezménynek a célja, amit alá szeretnének írni, az az, hogy azonos minimális védelmet adjon egész Európában ezen szolgáltatásoknak, és ezzel az 1998-as irányelvet kiegészítse. És a döntés, ami lehetővé tette ennek az egyezménynek az aláírását, végül is arra irányult, hogy segítse a feltételes hozzáférésű szolgáltatások kifejlesztését az uniós tagállamok és az Európa Tanács tagállamai között. Tehát ennek elsősorban kereskedelmi célja van, és a nemzetközi kereskedelmi forgalmat szabályozza, és közös kereskedelmi politikához kell, hogy kapcsolódjon. Itt kell hangsúlyozni azt is, hogyha az ítélet csak az aláírással kapcsolatos, mert ugye ezt támadta meg a bizottság, a bizottságnak csak ezt tudta megtámadni, mert csak ezeket a döntéseket hozta meg hivatalosan a tanács. Az a következtetés mégiscsak levonható, hogy a tanács nem alkalmazhatta volna a 114-es EOMS cikket a, a, amikor el döntés hozott arról, hogy az egyezmény megkötésre kerüljön-e, mert ehhez is a parlament jóváhagyása kellett volna. Tehát a bíróság, amely a tanácsi ö, határozatokat érvénytelenítette, fenntartotta azoknak a jogi ö, hatását azért, hogy ne kérdőjeleződjön meg az uniónak az aláírása, viszont a jogi következmények fenntartása csak addig áll fenn, amíg az új döntést meg nem hozza a tanács, amit maximum 6 hónapos időszakon belül meg kell hoznia. Tehát ez ennek az egésznek az eredete, vagy a, a környezete. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát akkor be fogják nyújtani valamikor a véleményüket, ugye? Akkor tudunk majd szavazni erről? Van-e hozzászólás valaki részéről? Nincsen? Rendben, akkor megköszönjük a jogi szolgálatnak, és akkor Szélszka kolléga még nem érkezett meg a hatos ponthoz, tehát akkor Benát Rapkai következik a következő ponttal, már a hetes ponttal, és hatosra visszatérünk. Oké. Okay. Also, es geht um Rendben. Tehát itt gyakorlatilag a bizottság javaslatáról van szó, ami egy kártérítési keresetre vonatkozik, ami versenyjogi rendelkezések megsértésén alapul. Tehát itt gyakorlatilag tudjuk, hogy versenyjogi rendelkezések elleni tettek, ezek a népgazdaságilag károsak, de nem csak népgazdaságilag, hanem egyébként még a konkurenciának is, és az érintetteknek is e, ártanak. Tehát először is a közvetlen konkurenciának is, még azoknak is, akik ugye a kartelban nem vesznek részt, és közvetetten pedig a fogyasztóknak is kárt okoznak. És tudjuk, hogy a kartelek tiltottak, még pedig ennek jó oka van, mivel hogy népgazdaságilag károsak. Kivételes esetekben vannak olyan kivételes esetek, amikor extra nyomatékosan meg lehet engedni például értékesítési közösségeket, bizonyos kartelleket lehet engedélyezni, és ezek viszont rendeletekben vannak szabályozva. De gyakorlatilag alapvetően a kartelek azok károsak, és ezért harcolni kell ellenük és mégis tudjuk, hogy tehát gyakorlatilag nagyon terjedelmes eszköztára van szükség a harc támogatására. Néhány napja hallottuk, amikor a bizottság több bankra is milliárdos büntetéseket szabott ki, mert éppen azért, mert azokat a bankokat, akik árkartelt ö, alkottak, azokat próbálta megbüntetni. A probléma az az, hogy a károsultjai ennek a dolognak, hát azok a legnagyobb részt sajnos már ebből nem tudnak semmilyen hasznot húzni, tehát a büntetésből ők nem fognak kártérítéshez jutni. Tehát vannak erre nézve becslések, hogyha helyesen olvastam, hogy kevesebb a 25%-a a károsultaknak, amelyeket egy ilyen kartel károsított meg, részesül kártérítésben. Tehát gyakorlatilag csak minden negyedik. Tehát gyakorlatilag itt nagyon sok zöld könyv, fehér könyv, közlemény és egyéb más irányul arra, hogy ezt mégis valahogy el lehessen érni. Gyakorlatilag azok, akik károsultjai az ilyen kartelezésnek, azok gyakorlatilag kártelítési pert indíthatnak, ennek két hatása lehet. Az egyik az az, hogy azok, akik károsultak ezáltal, ők lehetőséget kaphatnak arra, hogy a jogaikat kiharcolhassák. Ez gyakorlatilag egy polgárjogi ügy, ennek keretében tehetik ezt meg, és éppen ezért mi, mint jogi bizottság illetékesek vagyunk ezekért a polgárjogi perekért. De vannak potlagos eszközök is a kartelek elleni harcban, tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ezek is a harc részei, és gyakorlatilag mi eh, a gazdasági eh, szakbizottság is természetesen ebben illetékes, de és ezért is tartott olyan sokáig, amíg egészen végül is meg tudtuk beszélni azt, hogy itt megosztott illetékességről van szó a két szakbizottság között, de tudjuk, hogy ha a parlamentben megosztott illetékesség alakul ki, akkor az érintett szakbizottságok össze-vissza húzzák, vonják ezt a témát, amíg gyakorlatilag el nem jutunk odáig, és mi, mint jogi bizottság kezdetől fogva azt a javaslatot tettük, hogy gyakorlatilag felosztásként logikusnak tűnik a parlament ügyrendjéből, hogy gyakorlatilag megosztott illetékességnek kell itt megvalósulnia. Tehát ez várható volt. De ebben a kérdésben aránylag sikerült eléggé jól előre jutni, és gyakorlatilag egészen világos az, véleményem szerint, hogy már egy olyan dossziét alakítottunk ki, amiben már a tanács is egészen sokáig e, már e, gyakorlatilag eszmét tudott cserélni, és gyakorlatilag már a mi törvényhozási periódusunkban akár a tanácsból olyan információkat kaptam, hogy erre nézve optimisták lehetünk, hogy akár eredményt lehet elérni. És minden esetre eléggé gyors munkát szeretnének a résztvevők látni, és ezért is gyakorlatilag mondanám el azt, hogy én a jelentés tervezetemmel tulajdonképpen csak a bizottság cikkei közül csak azokra hivatkoztam, amelyek iránt mi illetékesek vagyunk. Most, hogy ez egy véleménytervezet, amiben öt bizottság, szakbizottság vesz részt, és mind az öt utána egy komplett törvény tervezetet csinálna, amiben mindegyik több ezer módosító akkor azt gondolom, hogy a tanács, tanácskozási illetékességgel rendelkező szakbizottságok nyilván kompetenciával rendelkeznek, de azokban a cikkekben, ahol illetékessége van. Tehát én, én csak arra szorítkoztam az én javaslatomban, amelyben mi kompetensek vagyunk, mint szakbizottság. És én csak buzdíthatom önöket arra, hogy a szűkre szapott időnkben a bizottságunk körében a módosító indítványok közül is ezekre szorítkozzunk, hiszen az időnk rövid, és gyakorlatilag foglalkozunk azokkal a dolgokkal, hogy gyakorlatilag csak azok a fejezetek, amikben mi illetékesek vagyunk, csak azokat kell, hogy a gazdasági bizottság figyelembe vegye. Egyébként más irányban nekik van illetékességük. De gyakorlatilag a két bizottság között is nagyszerű lenne, hogyha gyors eredményhez jutnánk, és ez oda vezetett, hogy január elejére, hát azért inkább talán közepére, tehát amikor a Strasburgi hét van, eh, tehát 14-től közös eh, eh, árnyékjelentés tevői megbeszélést fogunk tartani. Tehát nem csak a vezető szakbizottságnak a jelentéstevője, hanem az árnyékjelentéstevők is részt fognak venni 14-én ezen a megbeszélésen, hogy megvizsgáljuk azt, hogy gyakorlatilag már az megbeszélésekre már egy előre egyeztetett véleménnyel tudjunk bemenni. És ezt aránylag gyorsan kell majd a Strasburgi plenáris hetén cselekednünk ebben, és azt gondolom, hogy már majd fogunk tudni itt a szakbizottságban erről határozni, és utána a második héten pedig a gazdasági bizottság fog szavazni, hogy a mandátumról lehessen határozni, majd ezután lehet róla szavazni. Tehát azt gondolom, hogy eléggé nagyra törő ez a terv, de megvalósítható. Nos, tehát gyakorlatilag négy súlypontja van ennek a dolognak, és, és ez az a négy pont, amiben a mi kompetenciánk ö, jelenik meg. Ez az ötös pont, ez a bizonyítékok bemutatása, a tízes, az az el, elévülési határidők, a, akkor a mediátori kötelezettség, a következő pont, és még egy pont, amit szeretnék említeni, ugyanis vannak a gyűjtőperek és ez egy új pontnak számít. Tudjuk azt, hogy a múltban, és az elnök úr tudja is, hiszen már a múltkori törvényhozási periódusban is a jogi bizottságban dolgozott, és én akkoriban még a gazdasági bizottságban dolgoztam, mert én akkoriban a frakcióm részéről a versenypolitikában voltam vezető politikus, és gyakorlatilag ez ismert. Tehát gyakorlatilag a bizottság itt most két kiindulási alapot is nyilvánosságra hozott. Az egyik ez a javaslat a karteljog elleni védségekre, és a második pedig egy irányelv, ami gyűjtő perekre vonatkozik, tehát gyűjtő keresetekre vonatkozik, és gyakorlatilag azért ennek nagyon is van értelme, hogy ezeket a pontokat így együtt kezeljük, mert hiszen eddig is együtt tárgyaltuk őket, és én azt gondolom, hogy ezeket a pontokat érdemes felvenni ide ebbe a csomagba, mert sokért szól amellett, hogy közvetetten érintettek, és egyébként nagyon sok fogyasztót érinthet egy ilyen kartelügy, hogy amikor ilyen gyűjtőkereseteket indítanak, gyűjtőperek indulhatnak, a, és a tagállamok többségében is akár. És több pont van, amivel kapcsolatban azért én szkeptikus vagyok a gyűjtőkereseteket illetően, mert nagyon erőteljes restrikciók vannak ez irányban, nincsenek túlzottan részletes szabályozások ezzel kapcsolatban, tehát a bizottság még egyelőre nem javasolt erről nézve konkrét részletes javaslatokat, de vannak dolgok, amiket én kizárnék, mert ezek a gyűjtő keresetek gyakorlatilag akár olyan irányba is elmehetnek, amit azért mi itt a kontinentális jogfelfogásunkban nem igazán szeretnénk oda eljutni, tehát már-már, mint az Egyesült Államokban gyakorlatilag kialakuló helyzet is kialakulhat, tehát én opt-out rendszereket én nyomatékosan kizártam, tehát gyakorlatilag, hogy olyan emberek számára nem lehet vagy nevében pereskedni, akik nem is tudják, hogy az ő nevükben kereskednek. Tehát még nem is akarják, tegyük föl, hogy az ő nevükben pereskedjenek, akkor ő külön nyilatkozniuk kell arról, hogy ők nem akarnak azt se tudja, hogy ki ellen perelnek az ő nevében, és ez ilyenkor épp ezért nem olyan könnyű. Tehát emiatt én azt mondtam, hogy itt nyomatékosan az opt-in rendszert kellene, tehát lehessen gyűjtő keresetet e, benyújtani, de nyomatékosan hozzá kell járulni az illetőnek, akinek a nevében perelnek. Akkor gyakorlatilag ilyenkor gyűjtő honoráriumokat is lehessen Eh, fizetni. Gyakorlatilag ugye tudjuk, hogy az Egyesült Államokban ez a legfontosabb, hogy az ügyvédi kamarák hatalmas nagy mértékű eh, ügyvédi díjakat tudnak ilyenekért eh, kitaposni maguknak. Gyakorlatilag sokkal fontosabb számukra, mint maga a kártérítés az érintettek számára. Tehát én gyakorlatilag a kártérítés kérdésében azt szeretném, hogy a tulajdonképpen én kár nagyságrendjén felül pótlólagos kártérítést ki kell zárni. Tehát ez gyakorlatilag ez már a versenyjogot is érintő kérdés. Akkor tér, visszatérek az első pontra, ez a bizonyító erejű bizonyítékoknak a, a nyilvánosságra hozatala vagy bemutatása. Tehát így gyakorlatilag a gyűjtő keresetektől eltekintve én próbáltam azért eléggé a bizottság javaslata mentén haladni, mert nekem egyébként észszerűnek és kiegyensúlyozottnak tűnt, tehát vannak benne azért nyilván dolgok, amikben még azért kell egy kis kiigazítás, de gyakorlatilag tartalmilag nem látok olyan hatalmas mérvű módosítási igényt ezekben a dolgokban. Vannak egy technikai jellegű részletek, amiket még majd ki kell igazítani. Az elévülési határidővel kapcsolatban a bizottság 5 évet javasolt, és ennyi idő alatt van lehetősége a károsultaknak arra, hogy peresítsék a kárukat, és gyakorlatilag ez az, én már utána érdeklődtem, hogy hogy állnak ehhez, de gyakorlatilag a bizottság által javasolt 5 év, ez egy olyan átlagos időtartamnak tűnik. Én nem találtam döntő érvet, hogy most miért mondjam azt, hogy ne 5 legyen, hanem 4 vagy inkább 6. Tehát én azt mondom, hogy igen, az átlag általában 5 szokott lenni ilyen esetben, tehát gyakorlatilag ez észszerűnek tűnik, és éppen ezért én ezzel most nem külön nem változtattam és gyakorlatilag akkor a, a mediátori eljárást én javasoltam, tehát ez gyakorlatilag azért javasoltam, hogy igenis legyen javaslat arra, hogy ezt az eszközzel lehessen élni, sőt külön ajánlott legyen, de nyilván önkéntes alapon, és elsődlegesen az információhoz való hozzáférésen keresztül lehetséges ez, hiszen gyakorlatilag ugye, hogyha a mediátoriságot fel akarjuk értékelni, akkor gondoskodnunk kell arról is, hogy a gyakorlatilag minden fél ugyanolyan mértékben hozzáférjen az információkhoz, mi, ugyanúgy, mint ahogy egy normál bírósági per esetén is a hozzáférés az információkhoz garantált. Tehát gyakorlatilag azt hiszem, hogy ennyi talán az én javaslatomat illetően, csak azért, hogy teljesen világosan rámutassak arra, hogy gyakorlatilag lényegében véve a bizottság vonalán mentem előre, az alapján orientálódtam, és én iga, tényleg csak igyekeztem azokat a dolgokat itt most kiemelni, amiben mi, mint szakbizottság kompetensek vagyunk, ezek a gyűjtőkeresetek, gyűjtőperek, és ez gyakorlatilag egy minőségileg új lépés, lépés, amit meg kellene vitatnunk, illetve a mediátori eljárásnál, hogy ez nem valamiféle teljes újdonság, de a gyakorlati kezelése szempontjából talán még kifejleszthetünk egy-két újdonságot. Ez, ezek lennének a pontok. Köszönöm szépen, hogy az elnök és Taylor nő következik. Parancsoljon. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük Rapkai úrnak is az előadását. Azzal kezdeném, hogy lenne egy előzetes megjegyzésem az eljárásra vonatkozóan. Ha jól tudom, a szakbizottságok közötti hatáskörű tárgyalások mindig elég hosszúra nyúlnak, és hát sajnálatos, hogy csak most kezdjük el ennek az anyagnak a tárgyalását. Tudjuk azt, hogy az Ekonban már három hónappal ezelőtt ez megkezdődött. Több eszmecserét tartottak már, mi pedig egyből a jelentés bemutatásához kerültünk, anélkül, hogy a módosítókat a hétvége előttig meg tudnánk fogalmazni, tehát itt eléggé gyorsan kell átrohanni ezen szövegen. Nagyra értékelem, hogy Rapkai úrnak ambiciózus az ütemterve azért, hogy a ciklus végére le tudjuk zárni ezt a munkát, de hogyha hamarabb kezdtük volna, az könnyebb, megkönnyítette volna a munkánkat. Ami magát a javaslatot illeti, általában véve egyensúlyt kell találnunk, találnunk a versenyjog, közjogi és magánjogi behajtása, végrehajtása között. Nem szabad, hogy túlságosan bonyolult legyen a magánjog, különben ez kontraproduktív, és egyszerűen a polgárok nem fognak ilyen kereseteket benyújtani. Azt kell biztosítanunk, hogy ugyanakkor továbbra is használjuk az engedékenységi programot, és ami a tájékoztatást illeti 2008 és 2011 között 88%-a a kollektív jogorvoslatnak az ilyen jellegű szabálysértésekből adódott. Az ECON szakbizottságban próbálták felmérni, hogy mennyi tájékoztatást kell közzétenni, és azt hiszem, hogy rossz irányba indultak. Azt gondolom, hogy a bizottság nagyon jó megoldást javasolt ezzel kapcsolatban, ehhez nem kellene hozzányúlni. Ami a büntetéseket illeti, három dolgot szeretnék kiemelni. Biztosítani kell, hogy a kártérítések összes mértéke ne legyen elriasztó, ezek magánjogi kérdések, és hogyha valaki megszegi a törvényt, akkor ezért meg kell büntetni, ez így rendben van. Hogyha ö, szenvedést okoztak a fogyasztóknak, akkor ezért kártérítést kell követelniük az érintetteknek. Nem fontos, hogy nem biztos, hogy jó megoldás, de hogyha kevesebb időbe és kevesebb pénzbe kerül az érintett feleknek, akkor mindenképpen terjeszteni kell a a kollektív jogorvoslat megoldását, és az utolsó felvetés pedig azt, hogy ilyen megoldáshoz a polgárok fele nem fér hozzá a perközösségben indított megoldásokhoz, tehát éppen ezért terjeszteni kell az ezzel kapcsolatos megoldásokat. Köszönöm szépen, Gágánik kolléga következik, tessék. Köszönöm, elnök úr. Én magam is csak részlegesen tudom még értékelni ezt az anyagot, hiszen csak angolul kaptam meg egyelőre a szöveget. Ugyanakkor egy kérdést szeretnék most kiemelni. Szeretném elmondani, hogy ami az, emin, az imént elhangzott indokolást illeti, azt gondolom, hogy nincsen egyensúly a jelentésben, ami a kollektív jogorvoslatot illeti, amit a bizottság nem szeretne látni. Én pedig a frakcióm nevében nem igazán értem a helyzetet, hiszen ennek a nemzeti jogrendszerekre lenne kihatása, de a versenyjogi nyomozásokra és vizsgálatokra is kihatna. Ami a kártérítést illeti, azt gondolom, hogy ez a az Európai Bizottság és a nemzeti hatóságok kezében van, tehát a nemzeti bírák, a magánjogi bírák és eljárásjogi bírák azok, akik fellépnek ezen ügyekben. A rendelet 2003-ban született a különböző versenyügyi kérdésekben a, és az erőfölényel való visszaélés területén. Ez a 101-102-es cikkek, tehát ezen rendelkezés jogokat és kötelezettségeket teremt az egyénekre vonatkozóan, és ezeket a nemzeti bírák hajthatják végre. Második értékelés, ami a versenyjoggal való visszaélést illeti, hogyha a vállalatok együttműködnek az Európai Bizottsággal és a nemzeti versenyügyi hatóságokkal, azért, hogy kevesebb büntetést kapjanak, vagy esetleg ne büntessék őket. Nos, a nemzeti bírónak kell döntenie az adott esetben arról, hogy az ezzel kapcsolatos tájékoztatásokat közé teszik-e, vagy sem. Ami ezen két fő kérdést illeti, majd pedig azt gondolom, hogy még vissza kell térnünk arra az érvelésre, amit a jelentés többi része tartalmaz. Nos, azt szeretném elmondani, hogy ami ezt a két konkrét kérdést illeti, mindenképpen az illetékes szakbizottsággal kell tárgyalnunk, és én magam be fogok nyújtani módosítókat azért, hogy a szabályozás megfelelőbb legyen és nagyobb egyensúlyban legyen a többi szakbizottsághoz képest. Köszönöm szépen, és én is feltettem magam a hozzászólók listájára, mert hogy az elmúlt években már törvényzés előtt is már foglalkoztam ezzel a témával. Hát az oka, hogy eddig tartott ez az ügy, ez az, hogy a koordinátorok a gazdasági bizottságban nem foglalkoztak ezzel. Tulajdonképpen egyetértettünk a jelentéstevővel, már a bizottságok között is egyetértettünk, és ezután mégiscsak néhány héttel később megtudtuk, hogy a hölgyek ura koordinátorok nem szeretnék ezt a megegyezést, és gyakorlatilag, hogy most nem mi lett az oka, azt nem tudom, de egy-két hónapig elhúzta az egész dolgot, és hogy a gazdasági bizottság nem válaszolja meg a jogi bizottság levelét két hétig, hát akkor gyakorlatilag az e-mail forgalmat azt bizonyíthatóan be lehet mutatni, nem, a, nem mi rajtunk múlt, hanem a másik oldalon bizonyíthatóan. Tehát gyakorlatilag nekem az volt a személyes benyomásom, hogy ők el akarták tőlünk venni ezt az ügyet, tehát magukhoz akarták venni, és én gyakorlatilag a, a, az elnökök ülésén gyakorlatilag egy szinte ugyanolyan javaslatot nyújtottak be, mi, ami majdnem szoros szóra megegyezett a mi korábbi javaslatunkkal. Hát e, tartalmilag pedig e, vannak dolgok, amik már elhangzottak. Először is helyesnek tart tartom azt, hogy ezt a dolgot egyáltalán napirendre tettük, tehát azt gondolom, hogy igenis észszerűek a javaslatok a bizottság részéről alapvetően is helyesek, és másrészt ez egy horizontális egyenjogúságát fogják okozni a kollektív kereseteknek, és gyakorlatilag a bizottság már régóta akart foglalkozni ezzel a karteljogban jogban ezekkel a kommunális keresetekkel, ami gyakorlatilag lehetséges, hogy nem változtat olyan sokat, mert hiszen ez nem egy egyszerűsített eljárást fog jelenteni, hanem egy összevont eljárást. Másrészt pedig évek óta minden erővel megpróbáljuk megakadályozni azt, hogy ez valamiféle ilyen kínzó eszközé váljon, mint az Egyesült Államokban. Tehát gyakorlatilag tudjuk azt, hogy 250 milliárd amerikai dollár forgalmat bonyolítanak le ezek a kártérítési iparágak gyakorlatilag ott, amik meg nem is érik el a károsultakat, hanem ezek specializált ügyvédi irodák, ezek gyakorlatilag a díjaknak az 50%-át zsebre teszik, vannak bizonyos vállalatok, ahol utána ezek a gyakorlatilag ö, utána bevásárolják magukat ezek az ügyvédi irodák, bizonyos cégek, akiknek utána szintén egy töredék ennek az összegnek a ö, zsebébe kerül. Tehát gyakorlatilag mindenképpen meg kell akadályoznunk azt, hogy itt Európában nehogy erre kerüljön sor, hogy egy ilyen kívüleszközé váljon ez az egész kártérítési ipar. Gyakorlatilag a sikerdíjak kérdése megvan oldva, az opt-in, opt-out megvan oldva, a per függőség kérdése úgy tűnik, hogy alapelvileg megoldódott ott, És vannak más olyan pontok, Rapkai kolléga már említette ezeket, de véleményem szerint vannak még megoldatlan dolgok, és ez pedig például a, van egy borzasztó nagy kínzó és és gyakorlatilag fenyegető eszköz, ami az ötös és a hatos cikkből vezethető le. Gyakorlatilag nem értem azt, hogy a legtöbb tagállamban miért van az napirenden, hogy bűnügyi nyomozások és nyomozási akták, amik nagyon érzékeny dokumentumok, és gyakorlatilag a bíróság mindenféle probléma miatt magához kérheti, és ez pedig kartel ügyekben nem tehető meg. Hát ez azért nagyon furcsa, miért differenciálunk ezek között? Hiszen gyakorlatilag az egész eszmecsere engem eddig ebben a kérdésben nem tudott meggyőzni. Tehát azt gondolom, hogy az ötös és a hatos cikkel még foglalkozunk el a jövőben, nagyon pontosan meg kell vizsgálnunk, meg kell néznünk az, hiszen a hatos pont ez a gazdasági bizottság, az ötös az inkább a mi kompetenciákba tartozik, de ez azzal függ össze, hogy nekünk elviselhető módon kell tudni ezt meg megfogalmazni, hogy nehogy valamiféle öngolt rúgjunk, amivel gyakorlatilag a bíróságokat meg lehet majd zsarolni. Tehát gyakorlatilag nagyon kell vigyáznunk, hogy ezt a kérdést akár Strasbourgban az árnyékjelentéstevőkkel, mégpedig mindkét bizottságból az árnyékjelentéstevőkkel megvitatni, mert enélkül ezt a dossziét nem tudjuk észszerűen lezárni. Ez csak akkor lesz lehetséges, hogyha mind a két bizottság egy irányba megy, és ha jól láttam, hallottam, jól hallottam, akkor mindkét szakbizottságnak az árnyékjelentéstevői hajlamosak arra, hogy kompromisszumos megoldást találjanak ebben az ügyben. Én azt gondolom, hogy ezt üdvözölnünk kell, és én egyébként már a törvényhozási eh, előtti dossziéknak már ilyen jelentéstevője voltam ebben az ügyben, tehát ezért kiismerem magam. Hadd kérdezem meg a bizottság részéről, van-e valaki jelen, aki szeretne ezt hozzászólni? Parancsoljon, önnél szó. Eh, Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság nagyon hálás a jogi szakbizottság munkájáért a jelentés tervezetért, és azért is, hogy nagyra értékelték a bizottság javaslatát és annak célkitűzéseit. Feljegyeztük, hogy megállapodás van a javaslat főbb célkitűzéseivel kapcsolatban. Egyrészt ennek az a célja, hogy kártérítést lehessen biztosítani a versenyjogi visszaélések minden áldozatának, személyeknek és KKV-knek is, a fogyasztóknak ugyanígy. A bizottság ezen kívül feljegyezte, hogy a jogvíz szakbizottság aggódik és szeretné elkerülni, hogy egy külön iparág létesüljön az ilyen EU szintű perközösségek következtében. A bizottság úgy gondolja, hogy oda kell figyelni arra, hogy a javaslatot úgy kell megfogalmazni, hogy el lehessen kerülni a jogvitákkal kapcsolatos visszaéléseket és az egyes joggyakor, jog hatósággal kapcsolatos problémákat. Úgy gondoljuk, hogy fel kell mérni a parlament eddig végzett munkáját, a korábbi ciklusok során végzett munkát is. Készült már korábban is ezen javaslattal kapcsolatban jelentés. A bizottság azt reméli, hogy a jogi szakbizottság is értékelni fogja majd ezt a munkát. Másrésztről a javaslat fő, másik fő célkitűzése, amit a képviselők is kiemeltek, és a bizottság ezt különösen fontosnak tartja, az az, hogy a mozgásteret kell szabályozni a az áldozatok jogi lehetőségei és a versenyügyi hatóságok és az Európai Bizottság közjogi fellépések között. Egyrészt ma már beszéltünk olyan programokról, amelyeknek célja, hogy egy ilyen visszaélés után esetleg engedékenységi programot indíthassunk a vállalatokkal. Hogyha nincsen együttműködés az érintett vállalatokkal, akkor nagyon nehéz kideríteni a legfontosabb és legmagasabb szintű visszaéléseket a, bíróság szám, a bizottság szempontjából, és ezzel akár az áldozatok helyzetén is rontanánk, hiszen kevesebb ilyen visszaélésről fog tudni a bizottság. Nos, ezen kívül a bizottság üdvözli ezt az ambiciózus ütemtervet, amelyet javasolnak azért, hogy lehessen, minél hamarabb le lehessen zárni ezt az anyagot. A hónap elején szeretnénk az általános megközelítést ismertetni, és természetesen a folyamat további szakaszában is mindig rendelkezésükre állunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, de titkos bizonyítékok azok csak Kínában és Észak-Koreában, de Európában nem szabad, hogy érvényesüljenek. Tehát, hogyha valaki nem férhet hozzá a bizonyító erejű dokumentumokhoz, ha ilyenek léteznek, én azt gondolom, hogy akkor teljesen világos, hogy a, hogyha ezt más ágaknak, közágaknak megadja az állam, akkor ezt a bíróságoknak is rendelkezésre kell, hogy bocsássa. Tehát ebben az esetben én azt gondolom, hogy hát, hogyha valami más okból ez titkos információkat is tartalmaz, akkor a jogállamiság tartása érdekében hát ki kell feketíteni azonosítani, le kell fedni a bizonyos neveket, összegeket, és akkor így működik. Még a jelentéstevőnek megadjuk a szót. Igen, tehát az előbb a technikai jellegű módosítások alatt pontosan valami ilyesmire gondoltam, és lenne is egy-két javaslatom ezzel kapcsolatban, amit egyébként még ki is lehetne egy kicsit tágítani, ez nem is kérdés, hogy még erről beszélni kell. És világosan tisztázni kell, és arra most te is rámutattál, hogy mi volt az oka ennek az egész dolognak. Hát pontosan nem a jelentéstevőn múlt ez a gazdasági bizottságban, hiszen gyakorlatilag ő vele már eléggé hamar sikerült beszélni, és a kolléga azt mondta, hogy nekem gyakorlatilag csak az a fontos, hogy mi ketten együtt egy észszerű meg eredményre jussunk el, hogy most ki mit fog csinálni, az teljesen másodlagos. És ezért is volt az a kiindulási alap, hogy rendben, januárban összejövünk, és mindegy asztalnál mindent tisztázunk, nem az a lényeg, hogy ki miért illetékes, de az inputnak azért nyilván bizonyos felosztott helyekről kell, hogy érkezzen, tehát gyakorlatilag a, a probléma nem a jelentéstevőknél van, hanem valahogy a koordinátoroknál keletkezett, akik valami olyasmit gondoltak, hogy hát most akkor itt mindenki csak úgy ide jöhet és mondhat nekünk valamit, a jogi bizottság az meg pláne ne, de minden esetre tudom, hogy vannak ilyen kakaskodások a bizottságok között, és akkor hát egy kicsit persze ez dühítő azért, hogy ez utána hosszú időre képes leállítani folyamatokat, és akkor nem történik semmi. De én azt gondolom, hogy a két jelentéstevő közösen gyakorlatilag előbbre vitte a dolgokat, és ez volt a szándéka mindenképpen. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy az árnyék jelentéstevő vevők is nagyon jól bele tudtak illeszkedni ebbe a munkába. De Gányi kollégának pedig hadd válaszoljam azt, hogy megértem azt, hogy nem tartja valami túl jónak azt, hogy egy egyszer csak angolul érkezik meg ez az anyag, és saját nyelvén nem. Én is németül szerettem volna ezt látni, és engem se vitt tovább ez az egész dolog így angolul csak, de mivel én németül írtam, és aztán a végén nagyon sokáig tartott minden, ezért úgy döntöttünk, hogy hát legyen az angol a közös nyelvünk, mert mert az fog előbbre vinni minket gyorsabban. Egyébként általában én is az anyanyelvemen szeretem írni a jelentéseimet. Van még egy pont, ami lehetséges, hogy csak egy fordítási dolog, ami a fülembe érkezett, és, és valami félreértés van benne, hogy kétszer elhangzott, hogy ne legyen ö, büntetés, csökkentés, de hát ilyenről szó se volt, ez gyakorlatilag itt valami másról van szó, ezek a kiegészítő, kiegészítő büntető kártérítések. Ezek um, a, valami angol kifejezéssel, valamilyen damages eh, kifejezés volt, és itt nem arról van szó, hogy csökkenteni akarjuk a büntetési tételt, hanem arról van szó, hogy vannak eszközök más területeken, de itt a kártérítési pereknél ott ténylegesen a konkrétan bekövetkező kár legyen az alap, és azt kelljen valóban megtéríteni, tehát ne valami mást még ez után és e fölött. Az már más eszközöknek a kérdése. Ezt azért tisztázni szerettem volna, mert valószínűleg itt valami félreértésre kerül, csak azért, hogy úristen, nehogy itt valaki azt higgye, hogy mi csökkenteni szeretnénk a verseny egy ilyen majdnem 15 éve a kartel jogban az ember nagyon is keményen szeretne azért nyilván a verseny torzítás ellen harcolni. Tehát gyakorlatilag 20-áig, hétvégéig várjuk a javaslatokat, a módosító indítványokat, és hogyha egyébként nem tudjuk addig ezt megtenni, akkor már be fogunk lógni a januárba, akkor a fordítással is gondunk lesz már, mert nem tudjuk lefordítatni időre, és azért is mondtuk azt, hogy legyen ez az egész angolul, és akkor aránylag szűk időtervben szépen sikerül majd az egészet befejezni. Köszönöm szépen, tehát akkor gyakorlatilag december 20-a a módosítók beadásának az időpontja, és gyakorlatilag január 31-én fogunk erről majd szavazni itt a bizottságban, és januárban a Strasburgi héten egyeztetünk. Jó, akkor térjünk rá most a hatos pont, a CFK kolléga pontja. Parancsoljon! Przewodniczący, Szanowni Państwo, prace nad e, przekształceniem rozporządzenia Bruksela 1 igen, köszönöm. És mi a Brüsszel egyes rendelet átdolgozásán dolgozunk. Most prawie dwa lata temu. Tehát a kereskedelmi ügyekben végül is véglegesítésre került körülbelül három évvel ezelőtt ez az anyag. Ennek nagyon örültünk, és új szerepek is alkalmazásra kerülnek 2015-től. Ugyanakkor véglegesítettük az egységes szabadalom kérdését is. Három dokumentumunk van a csomagban. Az egységes szabadalmi szabályozás, a fordítási irányelv és a kormányközi egyezmény az Egységes Szabadalmi Bírósággal kapcsolatban. Az Európai Bíróság, amelyiket eddig foglalkozott a szabadalmi kérdésekkel. Ezek az ügyek, a, a, amint ratifikálásra kerül az egyezmény, akkor léptek majd hatályba. Felül kell vizsgálnunk a Brüsszel egyes rendeletet, azért, mert az új szabadalmi bíróság egy új intézmény, és következés a 89-es cikk értelmében az új szabadalmi bíróság komoly változásokat is jelent a Brüsszel egyes szabályozás értelmében. A bizottság idén júliusban elkészítette a változtatásokat a Brüsszel egyes rendelethez, figyelembe véve az egységes szabadalmi bíróság létrehozását és a Benelux bíróságnak a működését is. A javaslat, a, az ajánlatok azok pozitívak, ami pedig az én módosítóimat illeti, és a jelentésemnek is az volt a célja, hogy finomítsunk az egyes rendelkezéseken, a, illetve a javaslat összességén. Mindenek előtt abban szeretnék biztos lenni, hogy a Brüsszel egyes értelmében az egységes szabadalmi bíróság és a Benelux bíróság bíróságként fog működni, illetve annak is tekintsék őket. A második dolog, amit finomítani szükséges, az pedig a tagállamoknak a kérdése azok, amelyek kilógnak az egységes szabadalmi rendszerből, például azért, mert nem ratifikálták, vagy nem írták alá a kormányközi egyezményeket. Ez az alperesek eh, esetében eh, fontos, mert a Brüsszel egy eh, nem fog vonatkozni ezekre az esetekre. Tehát a finomítás a joghatóság kérdésében a módosítókban van, többek között a 71B módosítóban. A következő kérdés azok a rendelkezések, hogyha egy megállapodás az Egységes Szabadalmi Bíróságról egy specifikus szabályt ír elő a döntések elismerésére vonatkozóan, amit ez a bíróság hoz, akkor a felek ennek az egyezménynek a szabályait fogják alkalmazni, nem pedig a Brüsszel egyet. A Brüsszel egy finomítása be kell, hogy induljon, és ez, ehhez kell egy megfelelő ütemterv is ahhoz, hogy ez működni tudjon. Ez a finomítás kérdése, ez egy technikai feladat, és a tanács már elfogadott ezzel kapcsolatban egy általános megközelítést a hónap elején és a mi szakbizottságunkban sem jelenthet problémát az, hogy véglegesítsük ezt a megfelelő időhatáron vagy időkorláton belül. A módosítókat illetően január 6-a a határidő, így január végén az ülésünkön szavazhatunk az én jelentésemről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e valakinek megjegyzése, hozzászólása. Azt gondolom, hogy ö, talán a bizottság szeretne valamit. Kerkhoven asszony, parancsoljon, önni a szó. Igen. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság nevében köszönöm szépen ezt a jelentés tervezetet a jelentés készítőjének. Mint tudják, az egységes szabadalmi védelem létrehozása egy nagyon nagy lépés, egy hosszú folyamatnak a vége, és nagy örömmel látjuk, hogy azért ez is előbbre jut, és az egész csomag, halad, és hamarosan ez egész csomag hatályba fog lépni. Vannak bizonyos intézkedések, amelyek még szükségesek, például a Brüsszel egyes rendeletnek a módosítása. Reméljük, hogy az ütemterv, amelyet a jelentéstevő javasolt, lehetővé teszi, hogy ezt a projektet még a tavasszal a parlament mandátumok lejárása előtt véglegesíteni lehet. Nagyon jól ismertette azt, hogy miről szól ez az egész projekt, nem szükséges ezt kiegészíteni. Egy dolgot szeretnék megemlíteni, a az ötös módosító indítványjal kapcsolatban. Ezzel az módosítóval kapcsolatban szeretném jelezni, hogy kifejezett választása volt a bizottságnak az az, hogy kimerítő lista legyen, hogy mely bíróságok kerülnek bele a rendeletbe, és ez is támogatta a tanács néhány nappal ezelőtt, amikor a tanács az általános megközelítését kidolgozta. Két oka van annak, amiért mi mindenképpen azt szeretnénk, hogy ez egy zárt kimerítő lista legyen. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a jövőben nem lehet más bíróság bíróság is nem kerülhet fel a listára, természetesen erre van lehetőség, de minden egyes esetet külön kell vizsgálni, hogy hogyan fog ez az adott bíróság a Brüsszel egyes rendelettel összhangban működni. Politikai és jogtechnikai okai is vannak ennek a választásnak. Politikailag az a, az ok, hogy nem akarunk üres, kiállít, kitöltetlen csekket adni potenciális olyan tagállamoknak, hogy kilépjenek a Brüsszel egyes rendszerből, hanem azt szeretnénk, hogy minden tagállam adott esetben azt is megfelelően vizsgáljuk, hogy milyen hatásai lennek ennek a dolognak. A második ok az inkább jogtechnikai kérdés hogy minden egyes egyezmény, amely egy közös bíróságot hoz létre, az más és más. Ezért nagyon pontosan elemezni kell, hogy ezek hogyan fognak összhangban működni a Brüsszel egyel. Például az Egységes Szabadalmi Hivatal hogyan fog működni a Brüsszel egyel. Ez egy nagyon nehéz gyakorlat volt, és meg kellett vizsgálni, hogy ez a működés hogyan fog majd végbe menni. Ezért úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a rendeletben ez a lista, ez kimerítő és zárt legyen, de bármilyen eh, további bíróság, hogyha létrejön, akkor azok megvizsgálhatóak és hozzáadható ehhez a listához, és ugyanolyan sebességgel, ahogy ezt is kezeltük, szerintem bizonyítottuk azt is, hogy ezt gyorsan meg tudjuk oldani. Köszönöm szépen! Kívánne valaki még hozzászólni? Parancsoljon! Bardzo chciałem podziękować za te e, uwagi. Köszönöm szépen. E, nagyon e, egyetértek azzal, amit Karin elmondott, és én köszönöm az észrevételeket, és remélem, hogy végül ez a szöveg mindenkinek kielégítő lesz. Akkor most Maria Galó jelentésére térünk át, ez a következő jelentés lesz, parancsoljon. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék emlékeztetni, hogy a célja ennek a jogalkotási javaslatnak az, hogy az Európai Bizottság véleménye szerint, hogy létrehozzon egy igazi, egységes belső piacot az elektronikus kommunikáció területén. Be kell valljam, hogy sajnálatosnak tartom, hogy ez a szöveg a parlament elé 7 hónappal a mandátumunk lejárása előtt kerül, és legalább idő, kellő idő kellett volna, hogy álljon rendelkezésre ahhoz, hogy mélyrehatóan meg tudjuk vizsgálni a különböző javaslatokat, amelyek ebben a rendeletben szerepelnek, és amelyeknek az a feladatuk, hogy átültetés nélkül kerüljenek alkalmazásra a tagállamokban. Ugyanakkor az is fontos lett volna, hogy alkalmunk legyen egy hatástanulmányt kérni a szolgálatainktól a távközlési ágazat egyre inkább fontos szerepet fog játszani az európai gazdaság növekedése területén, az itt jelenlévő szereplőknek jogbiztonságra és működési stabilitásra van szükségük. Ezért lepett meg, hogy egy új javaslat van a roamingra vonatkozóan, alig egy évvel, hogy a roaming 3-as rendelet elfogadásra került de úgy gondolom, hogy ez a kérdés nem a mi szakbizottságunk kompetenciájába tartozik. A vélemény tervezetemben én három dologra összpontosítottam. Az első pont az európai eng- egységes engedélyezésrel foglalkozik. Ez egy új rendelkezés, ami lehetővé tenné a szolgáltatóknak, hogy több tagállamban is működhessenek hogyha a bejelentés a nemzeti hatóságoknál akadályt jelent a belső piac számára, ami nem került bizonyításra, akkor elégendő lenne csak néhány módosítást létrehajtani a jelenlegi jogi kereteken, azaz a 2002 per 20-as irányelven, ahelyett, hogy egy új rendszert hoznánk létre. A második dolog, ami vel kapcsolatban véleményt fogalmaztam meg, ez pedig az Európai Bizottság kérte, hogy a hálózat semleges legyen. A véleménytervezetemben azt javaslom, hogy ismerjük el bizonyos feltételek mellett annak le lehetőségét, hogy szakszolgáltatások kínálhatóak, illetve a túlterhelés esetén a hálózat kezelhető, irányítható legyen, anélkül, hogy a nyitott jellegét megkérdőjeleznénk az internetnek. A harmadik pont az pedig a használók jogaival kapcsolatos, és azt javaslom, hogy itt ne maximális harmonizációra törekedjünk, ami végül is az ő érdekeik ellenébe hatna. Tehát javaslom, hogy a 2002 2 per 24-es irányelvet módosítsuk, ahelyett, hogy egy új rendeletet alkotnánk. Fontos lenne felülvizsgálni ezt az irányelvet, az egységes szolgáltatás irányelvet, azért, hogy a szolgáltató például tudja, hogy milyen sebességgel rendelkezik az ő internet kapcsolata hasonlóan, tehát ahogy elmondtam a bevezetőmbe, nagyon, font, nagyon sajnálatos, hogy egy ilyen fontos ügyre mindössze 7 hónapunk van, és ez megjelenik az ütemtervben is, mert azt jelenti, hogy az ütemtervhez, az ITRE ütemtervéhez kell igazodnunk, mert ők az alapvetően kompetensek, és a módosítók benyújtási határidője pedig december 19-e, azaz három nap múlva. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Engström kolléga következik, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én azzal szeretném kezdeni, hogy teljes mértékben egyetértek a jelentés készítőjével és az időtervek, idő, időzítésekkel is. Nagyon is késő van, túl késő van, mert a ciklus néhány hónap múlva lejár. Ugyanakkor nagyon korai is a idő van, mert ugye a roaming rendelkezések még nem is léptek teljes mértékben hatályba hasonló a dolog. Tehát egy, egy részről túl korán van, más részről pedig túl késő van. Tehát az ütemezés e, önmagában is meglepő. Továbbá szeretnék emlékeztetni arra is, amit Rapkai úr említett az előző ügy kapcsájában, hogy a bizottságok ö, mindenféle módosítókkal jönnek el, figyele, nem egészen veszik figyelembe azt, hogy a kompetenciájuk tulajdonképpen ö, mire vonatkozik, ami hát nem feltét, nem biztos, hogy rossz dolog, de ugyanakkor nagyon meg vagyok lepve, hogy ez az ügy most ö, ide került ismételten, ahogy Galoa azt is elmondta, az IMKO szakbizottság ami az én másik bizottságom, ott is szerepel ez, de nem igazán értem, hogy hogy kerül ez a csomag ide, mert végül is nem igazán ennek a szakbizottságnak a kompetenciájába tartozik. Most nem tudom, hogy e, e, eljárási okok vezették -e, vagy hozták -e ezt ide, vagy például, hogy lehet-e opt-outot kérni, és nem véleményt mondani erről. Hát egy kicsit csapongok. Most az a három pontot, amit Galló asszony említett, azokra térnék rá. Az elsővel kapcsolatban. Igen, hogy őszinte legyek, nincs is igazán véleményem, vagy nincs egészen kialakult véleményem a kapcsolatban, hogy egységes uniós engedély legyen-e vagy se. De amit Galva asszony mondott, teljesen igaz és úgy tűnik, hogy erre nincs igazán szükség. Nem igazán látom, hogy milyen problémákat oldana ez meg. Anélkül, hogy elkötelezném magamat véglegesen száz százalékig, a spontán érzésem az az, hogy egyetértsek a jelentéskészítővel. Akkor most átugrok a hármas pontra valóban az IMCO-ban szerintem konszenzus alakult ki az összes politikai frakció között a tekintetben, hogy nevetséges, hogy először ott van az egy, egyetemes szolgáltatási szol, ö, irányelv, utána egy rendelet, ez nem igazán a megfelelő mód. Tehát az IMCO-ban úgy döntöttük, hogy a, inkább módosítanánk az egységes, az egyetemes szolgáltatási irányelvet, és elhalasztanánk a rendeletet. Megint csak egyetértek a jelentés készítővel, hogy ez lenne a megfelelő módja az ügyek kezelésének, ha egyáltalán kezelni kell lesz nekünk. A második pont pedig, az a leg, egyetlen legfontosabb pont ebben a csomagban ami pedig a hálózat semlegességét illeti. Ma ez az, ami a vállalatok szabadságát jelentette a 19. században. Tehát ez az, ami nagyon jó ö, liberális reform volt, hogy a szabad vállalkozás tekintetében. Tehát ez volt az modern Európának a kiinduló pontja és ez az, amit mindenképpen fenn kellene tartani. És a gyakorlatban ma nem lehet egy új vállalkozást elindítani vagy fenntartani, hogyha nincs megfelelő internet kapcsolata. Egyszerűen ennélkül nem lehet vállalkozni. Ha megengedjük, hogy itt egy ilyen mint régen a céhek döntötték el, hogy ki az, aki vállalkozhat, ki az nem, akkor nagyon komoly gondjaink lesznek itt Európában. Sajnálatos módon a bizottság eh, javaslata pedig pontosan ezt teszi, azt állítja, vagy azt mondja, nagyon szép szavakat mond a semlegességről, a hálózat semlegességről, azt mondja, hogy igen, ez fontos és jó, de aztán azt mondja, hogy túl a semlegességen lehetővé kell tenni a szakszolgáltatásokat, ez pedig teljesen ellenében van a hálózat semlegességnek. Tehát ez azt jelenti, hogy igen, lesz egy nyíto, nyílt internet garanciák nélkül, és aztán minden egyes vállalat, amelyik biztos akar lenni abban, hogy eljut az ügyfeleihez, azok pedig, és garantál akar egy másik szolgáltatást nyújtani, azok pedig rá fognak kényszerülni arra, hogy a telekom szolgáltatótól speciális szolgáltatásokat vásároljon az összes nagy sikeres vállalat nagyon komoly kockázatot fog vállalni, ö, egyszerűen ö, a telekom szolgáltató adott esetben becsukhatja a az ajtót, és azt mondja, hogy hát nem lenne, gondolom, hogy jó lenne, hogyha ezt a védelmet megvásárolnák maguknak, mert ne Isten nem fog működni a hálózatuk, akkor mi lesz önökkel. És erre a vállalatnak csak azt fogja tudni mondani, hogy jó, természetesen megvásároljuk, és ez mindenképpen nagyon káros lenne az üzleti világ légkörére tehát nagyon fontos, hogy vagy megtiltsuk teljes mértékben a, szak, a specializált szolgáltatásokat, vagy pedig oly módon tegyük, hogy teljesen világos legyen, hogy az nem, li, ne válthatja ki az internetet, és semmiféle körülmények között nem lehet versenytársa. Ha vannak olyan nagy multinacionális vállalatok, amelyek akarnak vásárolni valamilyen speciális szolgáltatást a saját belső hálózatukra, szigorúan csak a belső hálózatokra, akkor miért ne, ezek nem ellenzem. De azt mindenképpen biztosítani kell a megfogalmazásban, hogy ne állhasson elő olyan helyzet, hogy a specializált szolgáltatások azok valami olyat eredményeznek, hogy a kisvállalkozók vagy a végfelhasználók aggódnak aggódniuk kell, hogyha nem vásárolják meg. Tehát az internetnek továbbra is mindenki számára megfelelően működnie kell. Ez nagyon-nagyon fontos alapelv. Ha valamit akarunk tenni ezzel a csomaggal, akkor én azt mondanám, hogy ez a kulcs fontosságú kérdés, hogy úgy kerüljön megfogalmazásra, hogy az internet szabadságát ne ássa alá a jelentéstevő ezt megfogalmazása szerintem ebbe az irányba hat, de szerintem ezt még jobban sarkítani kellene. És még egyszer, amúgy szeretném feltenni a kérdést, hogy ez valójában a jogi bizottságot érintő kérdése, mert le, szerintem más bizottságok jobban érintettek. Danke, Herr Kollege Köszönöm szépen, Speroni kollégája szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy értettem, hogy a határideje a módosítóknak 19-e, azaz három napon belül. De én még nem találtam csak angol változatát a szövegnek, tehát én úgy gondolom, hogy nem lehet így módon eljárni, és nem lehet a módosítókat beadni, hogyha a saját anyanyelvünkön nem kaptuk meg a szövegeket. E, és ez vonatkozik egyébként a rapkai jelentésre is. Egy kicsit ismerem az adott nyelveket, de hát azért mégiscsak a szabályok azt írják elő, hogy az anyanyelvünkön kell, hogy rendelkezésre álljon a szöveggel, és hogyha ez nincs meg, akkor nem tudunk megfelelően és komolyan dolgozni. Igen, hallom hogy a bizottság szövegére vonatkoznak a módosító indítványok, és az pedig minden nyelven rendelkezésre áll, tehát gyakorlatilag ezért ez a gondolom, hogy ez nem lehet probléma, mert itt nem egy saját kezdeményezésű jelentést módosítunk, hanem a bizottság szövegét, és az pedig minden egyes eh, hivatalos nyelven rendelkezésre áll. Kaló kollégája szó, tessék! Oui, monsieur le président, je confirme que sur Köszönöm, elnök úr. E, megerősítem, hogy a bizottság szövegével kapcsolatban nincsen probléma, de ez csak angolul létezik, mert a, nagyon rövidek voltak a határidők, ez igaz. Megállapítottam nagyon nagy örömmel, hogy Axström kollégám egyetértett számos pontban velem, ami a hálózat semlegességét illeti, nem vagyok igazán meglepve. Kényes kérdés ez de nem vesztem el a reményt, hogy sikerül megfelelő megállapodást találni, és nem lesz ez túlzottan nehéz, ráadásul azon határidőnkön belül, amik rendelkezésre állnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A határidőkön nem tudunk változtatni, mert akkor nem tudnánk e, állásfoglalást kiadni, tehát december 19-e a határidő, ahogy ez beadásra került Speróni úr pontjához érkeztünk, ez a 9-es pont, ez egy recast. Parancsoljon, Speroni úr. Köszönöm, elnök úr. Azért, hogy kicsit takarékoskodjunk az idővel, az összes jelentésemre vonatkozóan most egyszerre szeretnék mindent elmondani. Tehát ami a már említett szöveget illeti, egyetértek a jogi szolgálattal, hogy ez megfelel a szabályoknak, és éppen ezért, tehát ami az átdolgozást illeti, azt kérem a kollégáktól, hogy szavazzák meg ezt az anyagot. Ganz einfach, ruf. Rendben, Speroni kolléga. Akkor egyszerűek leszünk. A kilences ponttal kapcsolatban van-e valakinek ellentmondása a jelentéstevő által elmondottakkal kapcsolatban? A tízessel kapcsolatban sem látok ellentmondást. A tizenegyes ponttal kapcsolatban szintén nincs ellentétes ö, vélemény, akkor mindegyiket elfogadtuk. És ráterünk a 25-ös pontra, ez az audittal foglalkozik. Karim kolléga sajnos kimentette magát, mert nem tud ma jelen lenni, és ezért én fogom ezt átvenni az ő helyette. Tehát gyakorlatilag a telelegi állapotával kapcsolatban két trilógra is e, sor került. Az első az gyakorlatilag egy álló trilógus volt, a másik pedig egy véleménycsere volt. A e, tanács és a parlamenti delegáció véleményei eléggé eltértek egymástól, de így ezért azon a napon nem is sikerült kompromisszumot találni, tehát abban állapodtak meg a felek, hogy a saját pozíciójukat még minnyáján végig gondolják kölcsönösen, és ennek múlt héten kellett volna egy további trilógnak, trilógusnak követnie, azonban a litván elnökség részéről közölték velünk, hogy nem sikerült kapnia teljes körű mandátumot az összes pozícióra nézve, és főként a non-audit services kapcsolatban nem sikerült a mandátumukba bevonniuk, és ezért én beszéltem a jelentéstevővel, aki azt mondta, hogy véleménye szerint sem lenne értelme egy ilyen trilógusnak, többet ártana valószínűleg, mint használna, és ezért egy e-mailben a többi frakció árnyék jelentéstevőit is tájékoztattuk erről a szándékról, és a, úgy beszéltük meg, hogy a frakciók többségét mandátumok többségét képviselő frakciók ebbe egyetértettek, és ezért is közölték velem, hogy akkor töröljük ezt az időpontot. Ennek pozitív hatása volt még pedig az, hogy a litván elnökség ezzel időt nyert, és intenzív tárgyalásokat tud folytatni a tanácsban több delegációval, ezért ma estére trilógo, trilógus terveztek, ahol a litván elnökség be fogja mutatni a saját dokumentumát, különböző javaslatokat fog tenni, és informális tárgyalásokból tudom, amiket a litván nagykövetséggel folytattam, hogy ma este komoly elmozdulás lesz az ügyben, tehát sikerül még talán litván elnökség alatt konkrét eredményekhez jutni a jelenlegi állás szerint ez az, amiről én tudok most itt beszámolni. A Tanis kolléganő, Budó kolléga, aki még majd csak most jön, Karim kolléga, az meg való Pakisztán és Dubáj között beragadt valahol, és ezért nem tudott fel megjelenni itt ma, de gyakorlatilag tehát ennyi jelen pillanatban a dolgok állása, amit most elmondtam. Téler kolléganő, és utána majd a következő hozzászólások. Parancsoljon! Speaking on behalf of um... Köszönöm. Wikström asszony nevében beszélek, az ő járatát törölték, ezért nem tudott már eljönni. Ő is Pakisztánból próbált hazautazni Karim képviselővel együtt. Tehát arra kért, hogy adjam át az üzenetét a szakbizottságunknak. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, különösen a Shadowknak, Alexander Time-nak ezen anyagon végzett munkájáért, és azt reméli, hogy hamarosan le lehet zárni ezt a kérdést a triológusokon. Lényegében azt kérte, hogy erősítsük meg az ALDE erős támogatását arra vonatkozóan, hogy rövid legyen ez az időszak. Azt gondolom, hogy az átmeneti időszakot nem szabad felhasználni arra, hogy kiskapuzzanak, és így ezt az időszakot meghosszabbítsák. Mivel teljesen törlik ezt az időszakot a javaslatban, úgy gondolja, hogy a parlamentnek el kell fogadnia, el kell tudnia fogadnia az eredeti bizottsági javaslatot a határidővel kapcsolatban. Nem szabad hosszabb határidőt kérni, az átmeneti időszak nem szabad, hogy öt évnél hosszabb legyen. Köszönöm. Rendben, akkor ezt tudomásul vettük. Régner asszony, parancsoljon. Nekem lesz egy-két megjegyzésem. Először is e, eh, e, eh, Masip úr, aki a mi árnyék jelentős tevőnkkel, még nem tudtam egyeztetni, egyébként ő is közlekedési dugóba került, és ezért akkor gyakorlatilag a következőt szeretném elmondani. A szociáldemokrata oldal részéről nagyon fontos az, hogy az összes já, árnyék jelentéstevő eh, ideje korán bevonásra kerüljön a megfelelő változtatásokba. Tehát itt volt valami félreértés a legutóbbi alkalommal, amikor a trilógus lemond láttuk, és ezért külön kérem, és ez egyébként nagyszerű, hogy itt a bizottságban is erről beszélünk, hogy kérem, hogy mivel Karim úr nincsen jelen, egy kicsit azért a tartalommal kapcsolatban is mondjon el valamit, mert azért ezek eléggé terjedelmes és lényeges módosulások, a rotáció és egyéb más témák ügyében azért szeretném tudni, hogy a szakbizottság többi tagja is tájékozódjon ebben. Jó, tartalmi politikailag nem tudok kompromisszumot sajnos itt bemutatni, mert még ilyen nincsen. Tehát a két trilógusra tudok visszatérni. A parlament úgy döntött, hogy 25 évre ad mandátumot, a tanács 15 évvel gondolkozik, és a matematikai középérték az valahol e között van. Tehát a 20-as év lehetne egy ilyen. A litván elnökség gyakorlatilag nem zárta ki azt a lehetőséget, hogy egy ilyen 20-as szám körül tudunk megegyezni azon a trilóguson, amiről legutóbb beszéltünk beszéltem. Az átmeneti szabályozása kapcsolatban a tanács 5-öt javasolt, 5 évet, mi pedig 10 évet javasoltuk, tehát valószínűleg a kompromisszum megint a kettő között fog kialakulni, tehát azt gondolom, hogy azért is, mert hogy a tanács ebben a kérdésben nagyon az ötnél ragaszkodik hozzá, hogy öt legyen, inkább öt, mint tíz. A másik kérdés az az úgynevezett blacklist kérdése, és itt a nemzetközi standardokat vettük át. Ezek a blacklist fekete lista kérdések ez azért túlmegy a nemzetközi standardokon, ugyanis ez az adótanácsadás tilalmát is tartalmazza. És ebben azonban a parlamenti delegáció más véleményt vallott, és ebben még tanácskozásra van szükség. A tanács és a bizottság is a legutolsó tanácskozáson nem volt hajlandó ezt figyelembe venni. A le- másik kérdés, az pedig a felügyelet kérdése, amit viszont csak tényleg mellékesen általánosságban beszéltük meg, tehát nem esik a mi a szakbizottságunk kompetenciájába, se a gazdasági szakbizottság konferenciájába, tehát a tanács részéről fogunk kapni valami kompromisszumos javaslatot, tehát a parlamenti álláspont is el fog mozdulni. Gyakorlatilag ezek azok a pontok, amik a vita eszmecsere során szerepet játszottak. Rendben. Akkor Bernárdél szó, parancsoljon. Jól értettem, azt mondtad az előbb, hogy a litván elnökség alatt még eredményre jutunk? Hát ez akkor azt jelenti, hogy péntekig kell, hogy megtörténjen, akkor ez azt jelenteni. Tehát ez azért eléggé meglep, mert hogy másrésztről meg azt mondtad, hogy nincsen semmi más, csak vita-vita. Tehát gyakorlatilag akkor tényleg le a kalappal, hogyha ez péntekig összejön. Hát ez azért, mondja az elnök, azért nem kizárt ez, mert a litván elnökség nagyon intenzíven konzultál a tanácsban az egyes delegációkkal, és ezt tudom a litván nagykövettől, akivel múlt héten találkoztam, és mivel nekik az a benyomásuk, hogy sikerülni fog megoldást találni a tanácsban olyan megoldást, ami a parlament számára is elfogadható lesz. Ezt ma este meg fogom hallgatni, és pontról pontra végigbeszéljük, hogy sikerül-e megoldásra jutni. Ha igen, akkor még ezen a héten a koreper el is fogadhatja ezt. De lehetőség az is, hogy a litvánok szeretnék ezt lezárni saját maguk elnöksége alatt, tehát nagyon nagyra törőek ebben. És nagyjából elmondtam most, hogy hogy állnak a tárgyalások, tehát gyakorlatilag valahol a különböző pozíciók között, hát valahol találkozni kell egy kompromisszumban. És csütörtökön bármilyen kollégával is beszélgetés lesz erről, és a bizottság is nagyon erősen azt szeretné, hogy végre érjen megoldást ez a dolog, mert az félelem az, hogyha most nem sikerül ebben a az évben megoldást találni, akkor ez egy másik törvényhozási periódusra fog eltolódni, és gyakorlatilag az informális beszélgetésekből az a benyomásom az elmúlt napok során, hogy nagyon erőteljes érdek van azt, illetően, hogy ma lezárják ezt a témát, és ezért is a trilógus tárgyalás ma este nagy optimizmussal követhetjük. Karim ugyan nincsen jelen rajta, de Karimmal minden meg van beszélve. Karim engem kért meg, hogy helyettesítsem jelentéstevőként ezen a megbeszélésen, ülésen, és gyakorlatilag de a, a gazdasági bizottság illetékes jelentéstevője részt fog venni a tárgyalásokon. Pártály asszony, parancsoljon. Még egy dolgot hadd egészítsek ki. Én azt hiszem, ez egy olyan trilógus, ami gyakorlatilag az ellentétes pozíciókat világosan látja, tehát tudja, hogy csak középen lehet valahol találkozni. Vannak olyan trilógusok, ahol sokáig az emberek titkolják, a különböző felek titkolják az álláspontjukat, és ez nem lehet tudni, hogy hol lehetne találkozni. Tehát gyakorlatilag itt lehet tudni, hogy hol van a fájdalom küszöb, lehet tudni, hogy itt igazából arról van szó, hogy valahol középúton kell találkoznunk. Tehát ez azért egy másik helyzet, mint más trilógus Eh, sok esetén gyakran az ember nem tudta, hogy, hogy merre tovább így van, mondja az elnök, relatív világos ez a dolog, hogy ma este megoldás fog kialakulni, és azt itt januárban be fogjuk mutatni itt a szakbizottságban, hiszen majd úgyis szavazni kell róla, és februárban, márciusban attól függően, hogy a fordítás mikor fog elkészülni plenárison is határozatra kerül sor, hogyha viszont ma nem sikerül megoldást találni, akkor abból indulok ki, hogy a gyakorlatilag a plenárison egy első olvasatot kell végrehajtani, amiben nem lesz konszenzus, és akkor majd a tanács meg kell várni, hogy hogyan dől, dönt, és akkor már a következő törvényhozási periódusban találkozunk. Azt hiszem ez a két alternatíva. Régner asszony, parancsoljon. Igen, én gyakorlatilag úgy értelmeztem akkor azt, amit elmondott, hogy a ma esti trilógus tárgyalásokon nem lesz fordítás, nem lesz tolmácsolás, ami azért hadd jegyezzem meg, hogy eléggé megnehezíti a dolgokat egy ilyen nehéz témánál eljutni egy megfelelő mege, megegyezéshez. Tehát azért ez a téma, ez nem valamiféle téma, tolmács egy akármilyen téma, hanem ez egy eléggé fontos téma, és úgy hallottam, hogy nem lesz tolmácsolás, ami megnehezíti a dolgokat. Igen, mondja az elnök, én azt hallottam, hogy ma tényleg úgy jött ki a meghívó, hogy angolul lesz, nem lesz tolmácsolás a tárgyaláson, de az adott jelentéstevők nem is kértek tolmácsolást. Így van ez? Legalábbis a titkárság így mondta nekem, így tájékoztatott. Így van ez? members were informed that Information. Tehát akkor a tagokat ha tájékoztassam, hogy nem lesz ma este tolmácsolás. Ezen nem lehet változtatni, ez így lesz. Egy hete közölték, hogy ez így lesz, és úgy tűnik, hogy senki se kérte, hogy legyen tolmácsolás. Tehát akkor gyakorlatilag... Nem tudom, hogy nem lehetne röviden megszervezni ilyen rövid távon ezt a tolmácsolás dolgot? Nem, nem lehet. Hát akkor tájasszony, tessék. Hát azért ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy eddig mindig volt tolmácsolás, és ezért én magától értődően abból indultam ki, hogy ma is lesz. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem is annyira a dosszié fontosságával függ ez össze, hiszen a dosszié ugye azért fogalmilag is nem egy szokásos, tehát ez egy kicsit abszolút speciális nyelvet kell ehhez ismerni, amit hát azért néhány év alatt már eléggé jól sikerült kialakítanunk, de hát azért ez egy olyan dosszi, ami azért rendkívül nehéz szakifejezéseket tartalmaz. Tehát ez a normál politikai blablablán kívül nagyon is sok szak kifejezést, speciális szakifejezést tartalmaz. Egy ilyen dossziénél mindig szoktak tolmácsolást biztosítani. És hogyha eddig volt tolmácsolás, hát nyilván abból indultam ki, hogy most is az lesz. A legelmúlt trilóguson is volt tolmácsolás, hát meg tudjuk talán valahogy oldani anélkül is, de azért én üdvözölném, hogyha ez ilyen dolgoknál azért mindig lenne tolmácsolás. Igen, és a mi Altonio Massipi, a mi árnyék jelentéstevőnk kérte, hogy legyen tolmácsolás ma este. De, de van erről egy e-mail, igenis. A titkárság viszont, mondja az elnök, azt mondta, hogy nem. De azért meg igyekszünk majd valamit összeütni. Tehát van erre valami lehetőség, hogy valamilyen tolmácsra sikerüljön összeszedni ma estére? Ja, also das Sekretariat sagt, dass normalerweise a titkárság azt mondja, hogy általában a résztvevők mindig kell, hogy kérjék, hogy legyen tolmácsolás, de ebben az esetben nem történt ez meg, tehát nem kérte senki, hogy legyen tolmácsolás. Én most csak abból indulhatok ki, hát elnézést, ezt mondta a titkárság, és ez van írásban jelenleg, ez az állapot. Tehát majd most ma este meglátjuk, hogy hogy jutunk előbbre így, ahogy tudunk, mert az időpont ki van tűzve, és hogyha szükséges lesz, hogy egy másik időpontot is kitűzzünk, hát akkor majd egy másikat ma egyeztetünk. Tehát a titkárság azt mondta, hogy technikailag ma estére nem fog sikerülni, hogy tolmácsolást kapjunk. Ez ist die Lage. Gut, aber das werden wir nachher sehen. Ich kann das jetzt. Tehát akkor gyakorlatilag ezt már nem tudom én sem megváltoztatni, ez a tényállás. A jelentéssel kapcsolatban hadd kérdezem meg, van-e valakinek magához a jelentéshez hozzászólása vagy megjegyzése? Parancsoljon Régner asszony! Nekem van egy tartalmi kérdésem, mégpedig az átmeneti határidőkkel kapcsolatban. Az átmeneti határidőkkel kapcsolatban mondja az elnök, az a helyzet, hogy a tanács a vitában 5 évig javasolta, és gyakorlatilag ugye az jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő pedig azt mondta, hogy ők tíz évig szeretnék ezt az idő határidőt. Tehát gyakorlatilag a kompromisszum valahol az 5 és a 10 között lesz. Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, dass én csak utalni szeretnék arra, hogy az átmeneti periódusoknál oda kell figyelni, hogy ha ez máshogy történik, akkor 24 nagy cégnek hirtelen ö, gazdasági tehát könyvvizsgálóra lesz szüksége, az Egyesült Keresekben több mint 50 cégnek lesz hirtelen szüksége, és nem nagyon fognak találni ilyen gyorsan. Tehát ezek olyan bankok, akiket senki sem fog tudni akkor vizsgálni. Tehát azért valami átmeneti periódusról van szó, itt a nagy cégekről, nagy országokról van szó, ahol az a lényeg, hogy egyáltalán találnak-e valakit, aki meg tudja majd vizsgálni a könyveiket, főként a nagy eh, bankokra gondolok, ahol tudjuk, hogy őket előzőleg kell vizsgálni. Rendben, köszönöm, mondja az elnök, van-e további hozzászólás? Akkor ma este úgyis majd meglátjuk, hogy hova jutunk, hova lyukadunk ki ebben az ügyben. Rendben, akkor már egy zárt ülésre fogunk átérni, és gyakorlatilag, mivel a technikát most le fogjuk kapcsolni, ezért két perce megszakítom az ülést. Felfüggesztem az ülést.